Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Sitzung des Haushaltskontrollausschusses im neuen Jahr und wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Genau. Genau. Please take your seat. I'm sorry we are under heavy time. Sajnálom, nagyon szorít bennünket az idő, ezért azonnal el kell kezdjük az ülést. Mindenkinek nagyon boldog és egyben sikeres új évet kívánok. És ezzel akkor át is térek a napirendre. Nem jelezte senki, hogy szeretné módosítani a napirendet, úgyhogy így elfogadtuk ilyen formájában a napirendet. A kettes pont kapcsán a Cont News-ra hívom fel a figyelmet, a rendelkezésre álló nyelvekre a tolmácsolás szempontjából, és jelezni most is, hogy, azt is, hogy 17 óra 30-kor a Libe Bizottsággal tartunk egy közös vitát az Európai Ügyészség témájában. Ez egy nagyon fontos ülés, éppen ezért fontos, hogy időben befejezzük itt a munkát. Azt szeretném még elmondani önöknek, hogy a koordinátori ajánlásokat is megtalálják. Ezeket egyébként már december 14-én kiküldtük, és ezzel el is érkeztünk a harmadik napi rendi ponthoz, a számvevőszék testületének részleges megújítása. Két jelöltünk van ma, az ír és a svéd jelölt meghallgatására kerül sor. Először is Murphy urat szeretném köszönteni, a hírjelöltet, akit régóta ismerünk már, ugyanis Daft úr most a, költség, a számvevőszék tagja, és amióta én itt vagyok, gyakorlatilag ez az első alkalom, Murphy úr, hogy a számvevőszék egy kollégája ilyen jól tudja, mint ön maga, hogy mi ezekkel a kérdésekkel a helyzet, ilyen jól kismeri magát. Várom a érdeklődéssel az együttműködést, meg is adnám önnek a szót a bevezető céljából, és aztán Tarant úrnak is átadom a szót, most pedig parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy írjelöltként bemutatkozom, bemutatkozhatom itt önök előtt. Röviden szeretném elmondani, hogy milyen tapasztalattal rendelkezem, illetve mi motivált arra, hogy megpályázzam ezt a posztot. Több mint 30 éves tapasztalatom van a ellenőrként, és különböző képesítéseket szereztem ellenőrként, illetve auditorként. Az Európai Bizottságban és az Európai Szembevőszékben is betöltöttem már több posztot, ismerem a módszertant, és mind külső, mind belső ellenőrként is tevékenykedtem a karrierem során. Az ír számvevőszéki intézmény egyik ellenőreként már tapasztalatot szerezhettem a nemzetközi közegben, Később az Európai Bizottság DG ECFIN belső ellenőrzési osztályához csatlakoztam, ott ellenőrként dolgoztam hat évig, majd később az Európai Beruházási Alapnál is dolgoztam annak ellenőrzési részlegén. Később az Európai Bizottságnál közvetlenül a főigazgatóság keze alá, az egyik főigazgató keze alá dolgoztam. Itt betekintést nyerhettem abba, hogy egy nagy európai intézmény hogyan működik, és ez nagyon fontos tapasztalatnak bizonyult, amikor később a szembevőszékhez kerültem. A szembevőszéken belül, a kettes kamarán belül dolgoztam, amely elsősorban a kohéziós kérdésekkel, beruházásokkal, növekedéssel, inklúzióval foglalkozik betekintést nyerhettem abba, hogy hogyan működik a szembevőszék, emellett jelentős szerepet játszottam az Európai Bizottsággal történő kapcsolattartásban, valamint az Európai Parlamenttel és a Koncertbizottsággal való kapcsolattartásban is. A feladatom abban állt, hogy segítkeztem a számbevőszék különböző külön jelentéseinek bemutatásakor. 2017 májusában ahogyan az elnök asszony is említette, a négyes kamara elnökévé, illetve igazgatójává emeltek ki, neveztek ki. Ez a négyes kamara a piaci szabályozással és a versenyképes gazdasággal foglalkozik. Segítkeztem a számbevőszék éves munkaprogramjának kidolgozásában, különböző humán erőforrással kapcsolatos feladatokat végeztem, és így tovább. Tisztelt képviselők, egy kritikus ponthoz érkeztünk, ugyanis nagyon fontos, hogy visszanyerjük az európai polgárok bizalmát. Adófizetőkként meg kell erősíteni őket abban, hogy az Európai Uniós forrásokat a szabályoknak megfelelően költjük el, és oly módon, hogy azok meghozzák a várt eredményeket is. A számbevőszéknek ebben a, ebben a tekintetben nagyon fontos szerep jut, teljesen függetlenül kell működnie, és ebbe beletartozik a két tagok függetlensége is. A karrierem során az a függetlenség és a pártatlanság mindig is fontos követelmény volt a feladataim elvégzésekor. Egyébként ezeket a jellemzőket megköveteli a szakmám etikai kódexe is. Továbbra is függetlenül és pártatlanul kívánok eljárni a jövőben. Egy másik fontos kérdés véleményem szerint a számvevőszék szempontjából a számvevőszék kapcsolata a politikai szereplőkkel, valamint a fő tagállami audit intézetekkel való kapcsolattartás. Ami a politikai döntéshozókkal tartott kapcsolatot illeti, a Koncakbizottság munkája szerintem nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság fontos munkát végez az átláthatóság és elszámoltathatóság szempontjából. A szemvevőszék a különböző jelentései révén hozzájárul a Kontszakbizottság munkájához, beleértve a mentesítési eljárást is. Ami az outputot illeti, a szemvevőszék a jelentéseiben egyre inkább a teljesítményre helyezi a hangsúlyt. Ez nagyon fontos, hiszen az Európai Bizottság egyre inkább a az eredmény alapú költségvetésre, az, az eredmény alapú költségvetés kialakítására helyezi a hangs, hangsúlyt. Emellett nagyon fontos, illetve egyre nagyobb szerepet játszik az ökológia, az etika és az egyenlőség is a munkánk során. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban hozzá járulhasson a számbevőszék a koncertbizottság munkájához és a, a politikai döntéshozók munkájához, nagyon fontos, hogy a jelentések időben elkészüljenek és világosan fogalmazzanak. Hogyha kineveznek számövőszéki tagként, akkor mindenképpen azon kívánok munkálkodni, hogy a határidők lerövidüljenek, ami a jelentések elkészültét illeti. Emellett a számvevőszék újabb dokumentum, újabb típusú dokumentumokat is készít, hogy ezáltal is releváns legyen a munkája a parlament szempontjából. Minden EU-s intézménynek megvan a maga szerepe, és a számbevőszéknek eh, mindig függetlenül kell működnie. Ezen túlmenően azonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a konttal még szorosabban együttműködjünk, és esetleg eh, további olyan feladatokat azonosítsunk a számbevőszék éves eh, munkaprogramjában, amelyekkel még inkább segítheti a kont munkáját, Emellett szeretnénk részt venni a KONT missziókban is, azért, hogy közösen tudjunk tudásra és tapasztalatokra szert tenni. A számvevőszék és a tagállami auditáló szervek közötti együttműködés javítása szintén nagyon fontos, hiszen az EU költségvetésének 80%-át a köz, 80%-a a közös menedzsment alá tartozik. Hogyha a számvevőszék tagjává kineveznek, akkor Továbbra is támogatnám ezt a fajta együttműködést, valamint a módszertan és az egyéb megközelítések megosztását. A szamai tapasztalatomra, a függetlenségemre és a pártatlanságomra támaszkodva remélem, hogy a szakbizottsági tagok támogatni tudják a jelöltségemet. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Tarant úrnak adok most szót. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Murphy úrnak is a bemutatkozást, a bevezető előadást. Örülök annak, most itt 2018. januárjában, hogy már akkor pozitív benyomásom van önről, amikor még ugye meg se válaszolta a kérdéseket, már csak azért is, mert Írország úgy jelölte önt, hogy nyilvános versenyen, eljáráson versenyeztette ezért a posztért, ami eltér sajnos a, a tagállami eljárásoktól általában. Tehát önök ezzel kivételt képeznek, de nagyon pozitív kivételt. Első kérdésem éppen ezért az lenne, hogy hogy alakult ez így? Hogy döntött az ír kormány amellett, hogy egy ilyen nagyon progresszív 21. századi módszert talált, és mennyire volt kínos ez az eljárás önnek, mennyi de volt nehéz ezt a versenyt megnyerni. Aztán majd még lehet, hogy más is kérdezek rá, én az azt, hogy megenged, de ez lett volna az első kérdésem. Köszönöm. Igen, valóban nyilvános volt az eljárás, nyílt verseny volt a jelöltek között, három ö, magas rangú ö, köztisztviselő versengett a posztért, egy független ö, bizottság kellett döntenie rólunk. Ott volt a fő titkár, egy független bíró, de egy nagyon nagy köztiszteletben álló bírónő, és a közszolgálati testületnek egy képviselője. És ugyanazt az eljárást követték, ami ö, önöknél is érvényes, kellett küldenem egy motivációs levelet, egy önéletrajzot, átmentem egy első szűrőn, utána szóbeli elbeszélgetés volt, rövidítették a listát, és végül hát én maradtam benne utolsóként vagy elsőként. Hát csak annyira volt fájdalmas, mint bármilyen kiválasztási eljárás, nálunk ez így szokás a köztisztviselői rendszerben. De akkor hagyd kérdezzek egy másikat is. Ön személy szerint ajánlaná azt, hogy a tagállamok ezt az ír módszert átvegyék, alkalmazzák? Jó, azt nem lehet előírni szerződésesen, de esetleg egy pozitív ajánlást, ha sokan megfogalmaznának egy ilyen nyílt verseny, ö, ajánlatot, akkor biztos sokan megszavaznák. Én mindenképpen ha számít az én szavazatom. Mit tehetnénk azért, hogy ilyen legyen az európai kiválasztási eljárás is? Itt már tulajdonképpen számvevőként kérdez engem, hogy európaiként mit gondolok erről. Igen, jelenleg a szerződések szerint a tagállamok döntik el, hogy milyen módszerrel jelölik a számvevőt. És Hát ha fogalmazhatunk így, akkor ez egy jó, egy bevált gyakorlat, amit az ír kormány csinál, de ebben nem lehet beleszólni más tagállamok vonatkozásában. Ez továbbra is az ő döntésükön múlik, hogy milyen eljárást követnek. Köszönöm. Lehet, hogy most az önről írott jelentésünk harmadik pontjában mi azért meg fogunk fogalmazni egy ajánlást e tekintetben, hogy a, ha nem is kötelező a tagállamoknak egy ilyen eljárást követni, de mi nagyon melegen ajánljuk más tagállamoknak is. Most rátérve az ön leendő munkakörére, válaszában, és most is a bevezetőiben is említette, hogy a legyes szereplőkkel folytatott kapcsolattartás, idejétve különösen a velünk való kapcsolattartást fontosnak tartja. Írásos válaszában ugye, ha jól látom, azt írja, hogy proaktív módon kíván velünk kapcsolatban lenni. Hát ezt nagyon üdvözölnénk, ha tényleg így lenne, mert legszörnyűbb álmainkban sem ö, ö, tudjuk néha elképzelni, hogy mi minden történhet az európai pénzekkel. De mit ért ön ez alatt a proaktív kapcsolattartás alatt? Van elképzelése arra vonatkozóan, hogy ez mit jelent a konkrétumok szintjén? A személyes kapcsolatokat szeretnék építeni sok kommunikációval, nem csak a bizottság vezetőivel, hanem bármely képviselővel, aki itt felvet egy kérdést, és úgy, úgy gondolom, hogy nekem is érdekem az, hogy tudjam, hogy az önök szakbizottságában az egyes képviselők miről gondolkodnak, mik a problémás területek, és persze nyilván független az én posztom, és hogy mit döntök, de a vélemények sokféleségét jó, ha ismerem, tehát én úgy érzem, hogy ez az én érdekem is, hogy minden téma kapcsán önökkel szoros kapcsolatot ápoljak. Írásos válaszomban is úgy fogalmazok, hogy ö, például jó példa múltban már erre vonatkozóan az, hogy néha a kontbizottság misszióira meghívnak egy-egy számvevőt is, és együtt megyünk, ebben én is benne vagyok, amennyiben a szabályok ezt lehetővé teszik, és hát a időnk és egyéb korlátok. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon jó és konkrét és innovatív elképzelés, és persze az ír kiválasztási eljárás különösen. Most már csak esetleg azt lehetne szóvá tenni, hogy, hogy miért nem volt ebben a három ö, hármas listán egy nő sem, de a transzparenciát mindenképpen üdvözöljük. Hayes kolléga kért szót, és kap szót, tessék. Köszönöm tépen. Üdvözlöm Murphy urat szakbizottságunkban. És azt a tényt is üdvözlöm, hogy nagyon részletes válaszokat adott a kérdéseinkre. Nyílt volt velünk úgy érzem, hogy ön nem csak kompetens személy, nagy tapasztalattal rendelkező szakember, hanem az, ahogyan ön erre a posztra készült és ahogy erre kiválasztották, is példaértékű. Jó lenne, hogyha más tagállamokban is ez lenne a helyzet. Két kérdésem lenne. Ez egy olyan, egy általános kérdés. Azt szeretném tudni, hogy ha az ön jelölése mégsem vezet eredményhez, esetleg a plenáris úgy szavaz, hogy nem támogatja önt számvevőként, akkor visszavonja majd a jelöltetését. Második kérdésem. Ön szerint nem, ön szerint nem túl sok a külön jelentések száma? Már is mosolyog az elnökünk, mert tudja, hogy mit akarok mondani. Az érdekelne, hogy Ön hogy látja a külön jelentések hasznosságát? Nem kellene őket esetleg akár intézményközi megegyezés alapján korlátozni, jobban fókuszálni egyes témákra? A harmadik kérdésem a kettő közül. Ön, ugye, ha egy ügynökséget kell értékelnie, és azt tapasztalja, hogy nem kap megfelelő információkat, dokumentációt, meg akarják vezetni az ön vizsgáló csoportját, akkor egy, ön egy ilyen helyzetben mit tenne? Sajnos vannak ilyen helyzetek, és jó ezt előre eldönteni egy számvevőnek, hogy egy ilyen helyzetben hogy reagálna. Köszönöm, helyszúr, a kérdéseket, az üdvözlet, ja, üdvözlést. A, a negyedik kérdésre válaszolva, igen, visszavonnám a jelölésemet, ha nem szavazzának meg a plenárison. nem tudnám úgy végezni a munkámat, hogyha nem érzem a parlament támogatását magam mögött és a kontbizottságét különösképpen. Tehát úgy érzem, hogy egy bizalmi kapcsolathoz szükséges egy ilyen többség. Tehát igen, visszavonnám a pályázatomat. Hogy túl sok a jelentés? Igen, 2000 2016 ban talán 36-ot jött így a számvevőszék, 2017-ben talán egy picivel kevesebbet, de, de az átlag is 20 fölött van, és szerintem ez nem túl sok. Nem ez a kérdés, hogy hány külön jelentést írunk, hanem az, hogy mennyire relevánsak és hogy elolvassa őket valaki. Nyilván nem érdemes több száz jelentést írni, ha senki nem olvassa őket. Nekünk az a feladatunk, hogy ki kell jelölnünk azokat a témákat, amelyekről érdemes és szükséges külön jelentést írni. Nem expoci mindenről írunk, hanem elemzés előzi ezt meg, és ez, ezzel együtt úgy gondolom, hogy a számvevőszék 2018-20-as stratégiájában világosan megfogalmazta minden érintett felé, érintett felé, hogy talán jövőben rövidebb, tömörebb jelentéseket fogunk írni, célzottabbakat. Ezt tudom támogatni. Én is. A külön jelentések a performanciáról, a teljesítésről szólnak. Ugye performancia alapjú ellenőrzés ben gondolkodunk most már régóta, és ehhez ezek szükségesek. Szerintem nem az a kérdés tehát, hogy hány külön jelentést írunk, hanem ezek milyen minőségűek, mennyire relevánsak, mennyire fókuszáltak. A számbevőszék egyéb módszereket is kipróbál újabban, tehát nem csak külön jelentésekben fogalmazzuk meg a véleményünket, egyéb alternatívákat is keresünk egyre inkább. De végső soron a legdöntőbb kérdés az, hogy ezeket elolvassa, figyelembe veszi-e valaki. És ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz persze nagyon világos, egyértelmű külön jelentéseket írni. Hogy mi történne, ha egy ügynökséget vizsgálok, és nem kapom meg az információkat. Hát az auditálási normákat kell betart, tanom nekem is, meg nekik is. Ezek le vannak fektetve. És ha nem tudunk véleményt formálni, mert nem kaptuk meg a megfelelő információt, akkor ugye külön kérésben ezeket újra kérjük. Ha ennek van hatása, akkor és különösen, hogyha e, az adatoknak a a pénzügyi eredményre vonatkozó hatása van, akkor ez, ez különösen fontos. A vizsgált téma terméktől függ, hogy hogy járunk el. Labajova asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, és Murphy urat különösen. Köszönöm a bevezetőjét. Nagyon meggyőző a szakmai múltja az EU intézményeknél eddig betöltött szerepe, ön jól ismeri a rendszert, az intézményeket, a témát, reméljük, hogy sikerül folytatnia ezt. Mint előadó, én is ki szeretném emelni az ír eljárást, ahogyan önt kiválasztották, és példaértékűnek tartom ezt. A legfontosabb amit ön eddig szakmai karrierje során szerintem elvégzett, az az ifjúsági munkanélküliségről írott külön jelentések sora. Ön ebben a témában felmutatható eredményeket ért el a számvevőszéken belül, és új irányelveknek jelölte ki az utat. Lenne egy nehéz kérdés, amit meg szeretnék fogalmazni. Egyelőre ön az egyetlen, akit kérdezhetünk, és így az első ön ismeri a számbevő széket most már több oldalról is, kívülről, belülről. Ön szerint, <clears throat> ha a széket megreformálnánk, akkor ennek a reformnak miben kellene állnia, és ez kiterjedhet -e esetleg a tagokon, a számvevőkön túlmenően akár az adminisztratív állomány tagjaira is, és hogy mennyire átpolitizált, vagy legyen átpolitizált a számvevőszék, és ne legyen az. Köszönöm a ifjúsági téma kapcsán elhangzott méltatást. A szemvevőszék reformja ügyében a 21 számvevő testületnek az az előnye, hogy nagyon sokféle vélemény megfogalmazódik, és, és technokraták, politikusok, akadémikusok ülnek ott együtt, mindenkinek más egy kicsit a háttere, ahonnan számvevő is székbe került, és ez a sokféleség szerintem jó. Ugye nyilván a, a nemzeti sokféleség a legalapvetőbb. Mi volt a másik kérdése? Hogy strukturális szempontból milyen átalakítást látna szükségesnek. Már két éve lebeg ez a téma, 2016 óta is már történtek reformok. Ez egy átfogó reform része, amit eddig láttunk. Most egy nagy, lendületes reformba kezdett a számbevőszék. Ezeknek a többsége szerintem jó, néhány félre sikerült döntés is volt, ezeket értékeljük. Évente történik meg az értékelés annak, hogy a strukturális változtatások hoztak-e eredményt, és a következő értékelésnek lesz a dolga, hogy ezt megmondja, hogy mi vált be és mi nem. Biztos kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Nekem is egy csavaros kérdésem lenne. A, az ön által ismert tények tükrében és több éves köztisztviselői, ESZA tisztviselői minőségében ön hogy látja, hogyha kitölti majd a hat éves mandátumát, tervezi azt, hogy majd ezt meghosszabbítja, és újra jelentkezik számvevőnek. És ön szerint kielégítő a számvevők vonatkozásában a férfiak és nők aránya. Hát eléggé ö, domináns a férfiak szerepe, úgy látom. Az ön személyes auditing tapasztalatára is rá szeretnék kérdezni. Ön szerint mi a legnagyobb eredmény az auditing módszerek történetében? Előre is köszönöm válaszait. Köszönöm a kérdéseket. Hogy akarok-e második ö, hat évet lehúzni a számbevőszéknél, erre hogy ne válaszoljak. Én még ö, azt sem tudom, hogy az első hat év meg lesz-e. Majd meglátom, hogy én is jól muzsikálok-e ott, meg hogy nekem is tetszik-e meg hogy egyáltalán bekerülök-e. Ami a nemek közötti egyensúlyt illeti, erről sokszor van szó, önöknél is többször volt már erről szó, tudom, hogy ez egy aggodalom. Ez az előző kérdés, ez Terend úr kérdéséhez is kapcsolódik, hogy a sokféleség jó-e vagy sem, meg hogy ugye hát az én eljárásomat itt éppen többen méltatták, nyílt eljárás volt, hogy most én férfi vagyok, arról nem tehetek. Ö, ö, szerintem nincs itt arról szó, hogy Írország mélsoviniszta lenne, bárki számára nyitott volt az eljárás, ami pedig a számbevőszéki nemek között egyensúlyt illeti, itt lehetne mit tenni proaktív módon. Van is egy néhány héttel ezelőtt megjelent nemek egyenlőségéről szóló cselekvési terv, és ebben megfogalmazódnak bizonyos tervezett intézkedések, tehát zajlik itt valami, és én, ha már akkor számvevő lettem volna, amikor ezt megfogalmazták, akkor feltétlenül támogattam volna, és támogatom is a jövőben is, a nők arányának növelését. Nagyon alacsony valóban a nők aránya számvevők között, 36 százalék de hát talán a trend azért jó, ha lassan is halad előre. Ami az én auditing tapasztalatomat és a, a múlt évek eredményeit illeti az auditing területén, sok mindenre büszkék lehetünk, a számvevőszék, úgy értem. Lavia úr is említette ugye az ifjúsági garancia témát, pénzügyi eszközökre vonatkozó intézkedéseinket az ír esélye idején a jelentések jellege is változott, módosultak a kompetencia területek, tehát a 30 év alatt nagyon sokat fejlődött a szembevőszék, és különösképpen az utóbbi években sokat fejlődött. Genau. Köszönöm, és ha ön tagja lesz a széknek, akkor lehetősége nyílik arra is, hogy az első igazgató nőt kinevezze. Lehetőség nyílik tehát arra, hogy ezt nyereségként kezeljük, és reméljük, hogy egy női jelöltet majd támogatni is fog. Stász képviselő a következő. Köszönöm szépen. Természetesen a nemek közti egyensúly valóban nagyon fontos a szakbizottságunk számára, és ennek a kérdésnek nagy jelentőséget tulajdonítottunk az évek során, és örülök annak is, hogy a svéd, illetve belga jelölt, mind a kettő nő lesz. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen a jó irányba haladunk. Az ön esetében ez nem igaz, persze, de az ön előnye mindenképpen az, hogy nagy tapasztalattal rendelkezik, és egyértelműen tisztában van a munkájával, már most is a számvevőszéknél dolgozik, tehát tudja, hogy az auditálásnak mi a lényege. Ezzel kapcsolatos az én kérdésem is. Tudja, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban és általában itt a parlamentben nem annyira a mennyiségi auditálást tartjuk szem előtt, hanem a minőségét, amit most ugye teljesítmény alapú költségvetés tervezésnek nevezünk. Tehát amikor a számvevőszék a munkáját végzi, azt akarjuk, hogy ez minőségi munka legyen. Tudjuk azt, tudni szeretnénk azt, hogy az európai forrásokat mire költjük, tudni szeretnénk azt, hogy jól zajlott-e a munka, az ökológia, az etika, mint olyan érvényesült-e, tehát ezek olyan értékek, amelyekre az Európai Parlament nagy hangsúlyt helyez. Tudja azt, hogy a következő évek során a számvevőszék hogyan tudna nagyobb hangsúlyt helyezni ezekre az aspektusokra? Hogyan lehetne az önök által követett eljárásokat kiigazítani hogy biztosítsuk azt, hogy ezek, ezen aggályok is szerves részét képezik az önök munkájának. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban a teljesítmény alapú auditálás nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen a számvevőszék munkája is ebbe az irányba indult. Két dolgot szeretnék megemlíteni. A 2018-20-as stratégiában kötelezettséget vállaltunk, hogy a teljesítmény vonatkozású aspektusokra nagyobb hangsúlyt helyezzünk ezt már most is tesszük. Az elképzelés az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az EU alapok milyen hatást váltanak ki, de nem csak azt, hogy egy adott helyzetben szükség volt ezekre, hogyan lehet az európai és nemzeti forrásokat legjobban ötvözni, és meg kell néznünk, hogy nyilván az eredmények fontosak, az EU hozzájárulása milyen volt, de azt is meg kell néznünk, hogy ez volt-e egyáltalán a legjobb eljárási mód. Tehát ebbe az irányba halad a számvevőszék, és nagyobb hangsúlyt helyezünk a teljesítményen kapcsolatos kérdésekre. Van az éves jelentésünkben egyébként mindig egy fejezet, amely a teljesítményre összpontosít, és a tavalyi évben ez összhangban van egyébként egy OECD hasonló jelentésével is. A számvevőszék a teljesítmény alapú auditálás területén előre lépett, de itt még eléggé gyerekcipőben járunk, tehát hosszú munka vár még ránk, nem jutottunk még el oda, ahova szeretnénk. A bizottság is azt javasolta, hogy nagyobb felelősséget kell vállalni a teljesítmény adatokért a fő jelentésekben, hiszen végeredményben az OECD jelentése azt írja, hogy sok mindent tettünk meg, de sok még a munka. Ugyanakkor a teljesítmény keretről nem lehet egy általános véleményt kimondani, mert még eddig nincsenek elegendő adataink. Ez a folyamat tehát zajlik, időbe telik, míg eljutunk a célhoz, de azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs. Lezárásképpen az előadó szeretne még hozzászólni. Klinc úr, elnézést kérek, mert nem láttam, hogy jelentkezett. Nem vettük észre, elnézést kérek. Köszönöm szépen. A belga kollega által elmondottak kapcsán szeretném jelezni, hogy ön Murphy úr úgy említette, hogy a teljesítmény alapú auditálás legalább olyan fontos, mint a pénzügyi kérdéseknek való megfelelés. Elnézést kérek, lehet, hogy itt egy érdekkonfliktus áll fenn, hiszen a bizottság, a tanács és az Európai Parlament határozzák meg a politikai prioritásokat, és ők határozzák meg a súlypontokat a teljesítmény alapú költségvetés tervezés során. Ha pedig a trend, ahogyan azt ön felvázolta, és a belga kollega is, egyre inkább a teljesítmény alapú auditálás felé mozdul el, akkor elképzelhető, hogy az EU finanszírozta projektek és tevékenységek egyre inkább egy politikai vizsgálat tárgyát is képezik majd, és így felmerül bennem a kérdés, hogyha a tanács, bizottság és a parlament politikai prioritásokat határoznak meg, akkor az eredmények, a teljesítmény politikai értékelése valóban a számvevőszék feladata? Nem lehet, hogy itt adott esetben egy érdekkonfliktus áll fenn az intézményekkel? A második kérdésem pedig az adófizetőkre vonatkozik. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az állampolgárok nem igazán elégedettek azzal, hogy néha, hanem is mindig, de azért néha az adófizetők pénzét tévesen használják fel. Visszaélésekre kerül sor, nem csak pazarlásra, hanem csalásra is sor kerül a kérdésem pedig a következő. Milyen esélyt lát ön abban, hogy a számvevőszék intézkedéseket javasol, intézkedéseket javasoljon, amelyek, az, amelyek elérhetik azt, hogy az adófizetők bizalmát helyreállítsuk, vagy ne veszítsék el az adófizetők még inkább a bizalmat, hiszen az ön hazájában, Írországban is, ugye tudjuk, felmerültek olyan kérdések, vajon helyes volt-e az, hogy a kormány a nagy koncerneknek adókedvezményt biztosított, úgyhogy gyakorlatilag semmilyen adót nem fizettek, míg nyilván ezzel az adófizetők sem voltak elégedettek, de látta ön esélyt abban, hogy a számvevőszék munkája által helyreállítsuk némileg a bizalmat. Az utolsó kérdésem pedig a jelenlegi tevékenységre vonatkozik. Ön vezette Iljana Ivanova irodáját, és ezáltal kon- konkrét betekintést nyert a számvevőszék munkájába, tehát jelöltként óriási előnye van más jelöltekhez képest, hiszen pontosan tudja, hogy hogyan dolgozik, hogyan működik a számvevőszék. Ezt a munkát Iliana asszony hivatalában fel tudta használni ahhoz, hogy amellett, hogy betekintést nyerjen, egyfajta, egy elég pontos képet alkosson arról, hogy a súlypontokat adott esetben átalakítaná-e a számvevőszék munkája során, és esetleg volt -e esélye arra, hogy Iljana Ivanova val való együttműködése során aktívabban támogassa az ő munkáját, tehát érdemben is hozzájáruljon a problémák megoldásához. Klinz úr, mindenképpen szeretném köszönteni önt a bizottságunk új tagjaként, és most Murphy úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket vetett fel, és igaza van, a politikai döntéseket politikai szinten hozzák meg mi a számvevőszék, végeredményben azért vagyunk ott, hogy végrehajtsuk ezeket a döntéseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne azonosíthatnánk olyan döntéseket, amelyek más eredményre vezettek. Tehát egy döntésnek valóban ez volt-e a célja, és ha nem, végül miért nem ért el az eredményét, így gyakorlatilag befolyásolni tudjuk a döntéshozók későbbi munkáját. Úgy gondolom, hogy valóban számomra a teljesítmény alapú audit nem helyettesíti a pénzügyi auditot, ez kiegészíti azt. Bízunk abban, hogy végre hajtásra kerültek az ellenőrzések, és csökkentettük a csalások előfordulási arányát, hiszen ez a legrosszabb, amivel vádolhatnak, hogy elherdáljuk a pénzeket. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a kockázattal mindig számolnunk kell. Meg kell nézzük a teljesítményt, de azt nem elszigetelve kell szemlélnünk, hanem a kétfajta auditálás egyensúlyát kell elérnünk. Ami pedig Ivanova asszony irodájában végzett munkámat illeti, azt hiszem, hogy ez egy jó lehetőség volt ahhoz, hogy áttekintést kapjak a számvevőszék munkájáról. Ő ugye konkrét jelentéseket készített, ezeket Labajov asszony is említette. Volt egy fejezetünk a kohézióról, tehát én magam is részt vettem a tulajdonképpeni munkában, illetve a jelentések megszövegezésében, tehát Ivanova asszony egyetértésével végeztem ezt, hiszen természetesen ő az, aki aláírásával ellátja végül ezeket a dokumentumokat. Ez volt az a folyamat, amelyet követtünk, tehát részt vettem ebben a munkában. Ami pedig a változtatásokat illeti, korábban már beszéltünk erről, volt egy nagy horderejű reform a számvevőszék berkeiben, meg kell vizsgálnunk, hogy ennek milyen kihatása lesz, hiszen lényegi változásokat jelent ez és amikor idén sor kerül erre az értékelésre, akkor meg lehet vizsgálni ennek a tényleges hatását. Egyes jelentések gyorsabban elkészültek, úgyhogy már mindenképpen van némi hatás, de az általános értékelésnek kell megmutatnia, hogy mi az, ami változott, illetve milyen területeken van szükség további javításra. Ayala asszony jelentkezett még. Köszönöm szépen, elnök asszony, és boldog új évet kívánok mindenkinek és Murphy úrnak köszönöm, hogy itt van. Sajnálom, hogy nem értem ide időben, mert egy delegációs ülésen voltam, ami egy kicsit túl bonyolódott. Minden, mind, ennek ellenére szeretnék néhány általános megjegyzést tenni. Ugye nem az az első alkalom, hogy beszélünk. Ön ugye most a számvevőszék alkalmazottjá alkalmazottja és egy képviselőjévé válna. Nyilván ez nem egy könnyű váltás, de szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a számvevőszéknek van egy politikai feladata, egy politikai funkciója, persze nem politikusok, de nagyon fontos politikai feladatot látnak el, hiszen a sajtó tájékoztatók illetve az eredmények közzététele, a jelentések kiadása, mindez nagyon komoly kihatással van az állampolgárokra, ezt fel lehet használni, ahogyan azt mindig elmondjuk, jó vagy rossz célból is. Ez tehát egy komoly felelősséget jelent, éppen ezért nagyon komoly munkát kell végezni. Az üveg vagy a pohár lehet ugye félig teli vagy félig üres, ez a nézőponton múlik, tehát úgy gondolom, hogy érdemes volna megismernünk, hogy ön ezt hogyan látja egyfelől. Másodszorban úgy gondolom, hogy ez egy rossz szokás, és először nekem kell ezért elnézést kérnem. A hagyományos auditálást amelyet eddig folytattunk, konfrontáljuk az alapú auditálással, és úgy tekintünk az egyikre, mintha az jó lenne, a másikra pedig, mintha rossz lenne. Az lehet ennek az oka, hogy igazából nem tudjuk még, hogy az eredmény alapú auditálást hogyan kell végrehajtani. Nincsenek kellő eszközeink, vagy nincs elég szakismeretünk, tapasztalatunk ezen a területen és amikor a Marco Polo programot közzétették, akkor is elmondtuk, hogy ez a program jól kell elkölteni a forrásokat, és ez meg is történt. Az eredmény pedig az volt, hogy teljességgel megváltozott a közlekedés. Ez volt az eredmény, amelyet el szerettünk volna érni, de nem sikerült, mert nem volt elég forrás. Tehát az auditálás jó volt, azt mondták, hogy a program remek, a program jó, de a cél, az eredmény, amelyet el szerettünk volna érni, nem valósult meg. Tehát, hogy úgy mondjam, az auditálás a hagyományos értelemben véve jó volt, de ami az eredménye részét illeti, azt nem sikerült elérni. Úgy gondolom, hogy eljön az a pillanat, amikor nem szabad erre így tekintenünk, és nem szabad úgy néznünk ezt, mintha egy mintha ez egy ismeretlen terület volna, amelyen még nem tudunk megbírkozni. Ami pedig az állampolgárokat, a szavazó polgárokat, az állampolgárokat illeti, egyszerűbb kifejteni előttük, hogy miben rejlik egy jól elvégzett eredmény alapú auditálás, mint a hagyományos auditálás, amelyet önök végeznek, és amely a másiknak az alapja. Tudom, hogy eh, ez nem annyira egy közvetlen kérdés volt, hanem inkább egy megjegyzés, és kapcsolódik ahhoz, amit eh, az imént Klinz úrnak is elmondtam. Egyensúlyra kell törekednünk, ugyanis a két eh, auditálás kiegészíti egymást. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyik kizárná a másikat. Mind a kettő fontos, nem végezhetjük el az egyiket a másiktól elszigetelten, éppen ezért egyensúlyra kell törekednünk. Ami a kommunikációt illeti, valóban igaza van, tapasztaltuk a jelentéseinkkel kapcsolatban is, hogy nagyon körültekintően kell fogalmaznunk, mert még a legjobb szándék vezérel is bennünket, és pozitív az üzenetünk, a média hajlamos a negatívabb aspektusokra fókuszálni Úgyhogy ezért meg kell győződnünk arról, hogy ne lehessen félreértelmezni az állításainkat, ezek milyen következményekkel járnak, éppen ezért ezt elég komolyan vesszük. És most lezárásképpen az előadónak, Taránt úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Dlabajová asszony tett fel, tett fel egy nagyon lényegre törő kérdést, jól rátapintott a lényegre, a politikai, tudományos, pénzügyi, szakmai aspektusokra, amelyek mind jelen vannak Luxemburgban. Igazából erre nem kell választ adnia, de elég, ha bólint, ha egyetért velem. Remélem, hogy eh, amikor azt javasoljuk, hogy ön legyen a számvevőszék tagja, soha nem fog olyan transfer kérést támogatni a Költségvetési Bizottságban, mert eh, van, aki milliókat eh, követel ahhoz, hogy a számvevőszék tagjait támogassa. Tehát nagyon körültekintően kell fogalmazni, mert ha valami káros az Európai Unióra, akkor az ilyenfajta apró projektek mindenképpen nagy kárt idéznek elő, sokkal károsabbak, mint amikor a hasznuk lenne. Lezárásképpen, ahogy a bevezetőmben már elmondtam, ugye már a meghallgatás előtt pozitívan viszonyultam önhöz, mint jelölthöz, nem csak azért, mert a pályafutása során komoly eredményeket ért el, hanem azért is, mert a módszer, amely során Írország jelölte, jó benyomást keltett. Arra nagyon izgatott vagyok, és a kollégáktól is ezt várom el, ugyanis ha ma pozitívan szavazunk, akkor a híres Murphy törvény, amely ugye azt mondja ki, hogy ami félre sikerülhet, az félre sikerül, ezt megcáfolhatjuk, hiszen Murphy úr ennek be tudja bizonyítani az ellenkezőjét, ugyanis ő meg tud birkozni ezzel a feladattal. Jedenfalls haben wir einen sehr kreativen Berichterstatter. Hát Mindenesetre az biztos, hogy egy jelentéstevünk nagyon kreatív és nagyon komolyan veszi a feladatát. Köszönöm szépen, az ír jelölt meghallgatásának végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen ennek Murphy úr, hogy itt volt. Később szavazunk majd Lindström asszony meghallgatása után. Köszönöm, hogy itt volt, és minden jót kívánok. Eva Lindström, svéd... Egyúttal üdvözlöm is a svéd jelöltet, Eva Lindströmöt. Yeah. Happy to have you here and you get immediately the floor, please. Hm. Meg is adom önnek azonnal a szót, parancsoljon. Mrs. Chairman and uh, distinguished... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt KONT szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek ma, az Európai Szembevőszék eh, svéd jelöltjeként. Hogyha az a megtiszteltetés ér, hogy szembevő lehetek, akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy eleget tegyek az önök igen magas elvárásainak. A szakmai karrierem során többször is tevékenykedtem olyan területen, amely a megfelelő közpénzügyekhez kapcsolódik, különböző szerepköreimben a megfelelő kormányzás megvalósításán munkálkodtam. Ha megengedik, akkor kiemelnék néhány példát a szakmai életutamból. A 90-es évek elején Svédország mély recesszióban volt, és egy nagyon súlyos pénzügyi válságban voltunk. Ezt a válságot Svédország leginkább saját magának köszönhette, ugyanis nem határozott meg megfelelő gazdaságpolitikai célokat, nem működött megfelelően a fiskális politika független monitoringja sem, így végül 11%-os költségvetési hiány alakult ki a GDP viszonylatában 1993-ban Svédországban. Annak idején a pénzügyminiszterben dolgoztam, osztályvezetőként, majd költségvetési igazgatóként részt vettem a kemény konszolidációs program kidolgozásában, majd egy teljesen új költségvetési eljárás kidolgozásában. Ennek az eljárásnak az egyik fő eleme egy felülről lefelé irányuló elképzelés volt, amely különböző kiadási határértékeket, illetve plafonértékeket határozott meg, egy alapvető intézményi reform zajlott le, és azt hiszem így utólag elmondhatjuk, hogy ez a folyamat sikeres volt. Számomra személyesen a költségvetési konszolidáció, a privatizáció és a teljesítmény alapú költségvetés kialakítása mind-mind olyasmi, amit a kezdetektől fogva támogattam és fontosnak tartottam. Hozzáadott értéket teremtenek a teljesítmény alapú mutatók a társadalom szempontjából. Úgy gondolom, hogy az adófizetők forrásainak, pénzeinek bölcs kezelése nagyon fontos a bizalom szempontjából is. Svédországban emellett volt egy másik fontos intézményi változás, 2003-ban létrejött egy új audit szervezet. Én voltam ennek a szervezetnek az egyik első fő számbevője. Fontos volt ennek a hivatalnak a létrehozatala a független ellenőrzések szempontjából. Ez egy fontos új elem volt Svédországban az alkotmányos rendben. A hivatal működésének legelején a kollégáimmal együtt sokat dolgoztunk azon, hogy aktív párbeszédet alakítsunk ki a releváns érdekelt felekkel, Emellett külön odafigyeltünk a teljesítmény auditra is, külön odafigyeltünk az elszámoltathatóságra, egy szigorú minőségbiztosítási rendszert is kialakítottunk, valamint a termelékenység és hatékonyság is fontos szempontok voltak a munkánk során. A karrierem nagy része során a megfelelő, a pénzügyek megfelelő kezelésén dolgoztam, Többször részt vettem a szervezetépítéssel és a belső reformokkal kapcsolatos kérdésekben. Az egyik fő feladatom például az volt, hogy biztosítsam a belső hatékonyságot és eredményességet. Egy másik fő terület, amelyel foglalkoztam, az esélyegyenlőség volt, amely utóbbi a modern munka feltételekhez sorolható. Ez a tapasztalat úgy gondolom fontos lehet az Európai Számbevőszék munkájának és eljárásainak modernizálásakor. Hogyha támogatnak engem a jelöltségemben, akkor az átláthatóság, az integritás és professzionalizmus mellett fogok síkra szállni, és teljes mértékben tiszteletben tartom te- természetesen az etikai kódexet és a magatartási kódexet is. keményen szeretnék dolgozni azon, hogy az Európai Számbevőszék szerepét erősítsem, valamint hogy közösen újra megerősítsük az európai polgárok bizalmát az európai intézményekbe. Köszönöm a figyelmüket, és most szívesen válaszolok az esetleges kérdéseikre. Elnök, köszönjük szépen. A jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Lindström asszonynak is. Ha már említette 1993 tragikus eseményeit, amikor is Svédországban 11%-os költségvetési hiány alakult ki, hát hadd valljam be, ennek én voltam az egyik okozója, mert akkor Észtországban miniszter voltam, és Észtország akkor olyan politikai döntéseket hozott, amelyekkel bizonyos kezdeményezéseket finanszírozott Svédországgal együtt, lehet, hogy mi hajszoltuk bele a svéd kormányt ebbe az eladósodásba. Minden esetre. Ön most itt van, a szakbizottságunk előtt, és persze mindannyian olvastuk azonáltal megküldött írásos válaszokat a kérdéseinkre. A két kérdésem most a következő. Először is jó lenne, hogy egy kicsit bővebben mesélne nekünk arról, hogy milyen korszerűsítésben vett részt, milyen korszerűsítési in, kez, kez, kezdeményezéseket indított útjára a svéd számvevőszéknél, a svéd auditáló hivatalnál, illetőleg, hogy milyen hasonló lépéseket szeretne Luxemburgban foganatosítani adott esetben. A második kérdésem a 16-os válaszára vonatkozik, itt utalt arra, hogy a számvevőszéknek konstruktívabb, előretekintőbb ajánlásokat kell megfogalmaznia, hogy segítse a jogalkotók munkáját, valamint más egyéb intézmények munkáját is. Üdvözöljük ezt a megközelítést, de jó lenne, ha erről is szólna néhány további szót. Jó lenne, ha inspirálna bennünket, hogyha elmondaná, hogy milyen változásokat vizionál ezen a téren. És még egy dolog. A 19-es kérdésre adott válasza, válaszát szeretnénk itt most szóban is meghallgatni, élőben, mert ezzel megnyugtatna bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az első kérdést illeti, milyen kezdeményezéseket foganatosítottunk a svéd auditáló hivatal létrehozásakor a szenvedőszéknek elsődleges feladata az, hogy függetlenül megbízhatóan ellenőrizze a közpénzügyek elköltését, és megállapítsa, hogy milyen hozzáadott értéket teremtettek ezek a források az érintettek szempontjából. Számunkra a teljesítmény alapú audit volt nagyon fontos, valamint a minőségbiztosítási eljárás. Fontos volt továbbá számunkra az, hogy kapcsolatot létesítsünk minden érdekelt féllel, de elsősorban a svéd parlamenttel. A svéd számvevőszék szempontjából ez nagyon fontosnak bizonyult. Nagyon fontos, fontos tehát a teljesítmény alapú ellenőrzés, a megfelelő minőség biztosítása, az, hogy időben készüljön el, készüljenek el a jelentések és hogy megfelelő párbeszédet tartsunk fenn az ellenőrzöttekkel is. Ez mind-mind újdonság volt a teljesítmény alapú auditálásban Svédországban. A következő kérdés az volt, hogy miféle ajánlásokat kellene megfogalmaznia egy ilyen intézménynek. Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyes számvevőszékek célja elsősorban az legyen, hogy javítson javítsanak az egyes eljárásokon. Ezért fontos, hogy az ajánlásokat világosan fogalmazzák meg, konkrétak, kézzelfoghatóak legyenek. Talán nem kell, hogy túl részletesek legyenek, hiszen nem a számbevőszék feladata a mikromanagement, de fontos, hogy előre tekintő ajánlásokat fogalmazzanak meg. A harmadik kérdésre válaszolva még egyszer elmondanám, hogy nagyon fontos hogy az Európai Parlament és a Koncertbizottság bizalmát is élvezze olyas valaki, aki számvevőként kíván tevékenykedni. Zdehovszki kolléga kért elsőként szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Lindström asszonynak is, hogy itt van ma velünk, és hogy válaszol a kérdéseinkre. Láttam, már, hogy a korábbi kérdésekre is nagyon gyorsan válaszolt, nagyon határozottan, tömören. Nekem öt kérdésem van, és bizakodó vagyok, hogy mindre tud majd válaszolni ugyanilyen tömören, ugyanilyen pontosan. Hogyan képzeli el, milyen szerepet képzel el a maga számára a számövőszék jövőbeni konstrukciójában, másodszorban a teljesítmény alapú auditálásnak hogyan fektetné le az alapjait az éves jelentésben? Harmadsorban ön szerint a számbevőszék eljárásaiban jelenleg mi a legnagyobb gyenge pont, mi a legfőbb gyenge pont. Ez nagyon fontos a mi szempontunkból. Negyedsorban, hogyan javítaná tovább az Európai Számbevőszék munkáját, és végül, de nem utolsó sorban, Ön szerint a számbevőszéknek milyen területekre kellene összpontosítania a munkáját? Köszönöm szépen előre is a rövid és tömör válaszokat. Köszönöm szépen ezt az öt nem túl egyszerű kérdést, megpróbálok a lehető legpontosabban válaszolni. Először is szerintem egyelőre nem tudok nagyon részletes válaszokat adni, egy kicsit általánosabb szemszögből közelíteném meg ezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy milyen szerep jut nekem majd a jövőben a számvevőszékben, ha megválasztanak számvevőnek, de természetesen megvitatnám ezt adott esetben a számvevőszék elnökével és a kollégákkal. Az én prioritásom most elsősorban az, hogy hasznos legyek a számvevőszék számára, és remélem, hogy a svédországi tapasztalataim segítenek majd engem ebben, és kamatoztathatóak a számvevőszéknél, és nyilván én sem látok a jövőbe, úgyhogy ezért ezt nem tudom pontosan megválaszolni. Ami a teljesítmény alapú ellenőrzést illeti, sajnos hasonló választ kell adnom. Mielőtt konkrét megoldásokat tudnék javasolni a meglévő problémákra, először is meg kellene vizsgálnom, hogy milyen konkrét problémák és kihívások állnak fenn. Még egyszer Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy a teljesítmény alapú ellenőrzés esetében a legfőbb ambíciónk az kell, hogy legyen, hogy javítsunk az eddigieken, ehhez pedig az szükséges, hogy az ember szorosan együttműködjön az érdekelt felekkel, főként a KONT szakbizottsággal ebben az esetben. Olyan munkát kell végezni a szembevőszéknek, amely hasznos a KONT szakbizottság számára. Ami a szembevőszék gyengéjét életé, azt hiszem nem igazán tudok erre sem válaszolni még, de ha támogatják a jelöltségemet, akkor később majd visszatérek, és beszámolok erről. Ami pedig az utolsó kérdését illeti, a számbevőszék 2018-tól 2020-ig terjedő stratégiáját elolvastam, és az, ami abban áll, nagyon okosnak, bölcsnek tűnik a számomra, nincs ettől eltérő javaslatom. A témák kiválasztásánál nyilvánvalóan fontos a párbeszéd a KONT szakbizottsággal is. Nyilván egy megközelítés a pénzt követni. Biztos vagyok abban, hogy az európai ellenőrzésnek, auditálásnak mindig a nagy programokra kell összpontosítania, azokra, ahová legtöbb pénz folyik – egy másik fő kérdés, vagy csapás irány lehetne a jövő. A jövő szempontjából fontos területekre kellene külön odafigyelni. Digitalizáció, robotizáció, automatizáció zajlik. Ezek fontos területek, de persze a fenntarthatóság is. Úgy gondolom, mindezen területeknek nagyon nagy kihatásuk lesz a jövőre. Ezek olyan területek, amelyeket meg kell vizsgálni, és nem csak annak ut- kell utána néznünk, hogy a bizottság és az intézmények általában jól cselekszenek, hanem azt is, hogy a megfelelő lépéseket teszik-e meg a jövő szempontjából. És végül úgy gondolom, hogy az ellenőrnek fontos szerepe van a bizalomépítésben a társadalomban. Ez pedig kapcsolódik a politikához, a bizalomhoz, a társadalom intézményekbe vetett bizalmához, ezek is olyan területek, amelyeket nem szabad elfelejteni. Itt a migráció és az integráció esetleg fontos területek. De ez csak egy általánosabb válasz. Remélem megbocsátja nekem, hogy nem tudtam részletekbe menően válaszolni. Köszönöm. Drába vagy a kolléganő? Köszönöm szépen. <clears throat> Üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy bemutatkozott. Ön által az Európai Számvevőszék biztos hatékonyabb, de biztos szebb is lesz végre, hogy nő jelöltünk van. Professional experience, and I just want to ask you, you already talked about the steps you... Az ön által eddig kezdeményezett lépések összhangban vannak a 2003-as reformmal. A saját jelenlegi ismeretei szerint változtatna a jelenlegi reformstratégián? Ugye 2013-ban kezdődött a dolog, és akkor még nagyon különbözőek voltak a nemzeti kritériumok a maiaktól. Ennek a tükrében lát -e változtatási szükségességet? Mit gondol továbbá az EU elszámoltathatóságáról? Jelenlegi munkaköre pénzügyminisztériumi háttere tükrében hogy látja a tagállamok és az EU intézmények elszámoltathatóságának kérdését, de hogyan lehetne ezt javítani minden relációban? Köszönöm, ezek jó, izgalmas kérdések, ugyanakkor nehéz olyan kérdésre válaszolni, hogy mit tettem volna másképp, ha ott lettem volna. Hát jelen nagy változásokat indított el a számvevőszék, ennek nagy, ez hullámokat is vetett az akkori kormányokban. De ha már válaszolnom kell, akkor én ezt több dialógussal, párbeszéddel, meghallgatással csináltam volna, mint annak idején a kollégák. Tehát még többet kommunikáltam volna, belsőleg, külsőleg egyaránt. Ami az elszámoltathatóságot illeti, nagyon fontos szempont, hogy ne legyen elszámoltathatósági rés, tehát fehér folt. Új eszközök születnek, új típusú pénzügyi eszközök. Fontos, hogy ezek kapcsán mindig megnézzük, hogy született esetleg egy új fehér folt, amit elfelejtettünk lesz fedni, illetve hogy megvan-e még a teljes átláthatóság és lekövethetőség. Tehát minden új eszköz bevezetésekor teljes körű hatástanulmányt kell végezni, a láncolat, a hálózat alsóbb szintjeikig lemenve, az a tagállamok érdeke is egyébként. Ugyanakkor minden tagállam más eljárásokat használ. Mást gondol elszámoltathatóság alatt hát a saját viszonylatrendszerében, tehát hogy a saját kormányát hogyan ellenőrzi a parlament, a parlamentet ellenőrzi valaki, és így tovább. Tehát ebben vannak kulturális különbségek, amelyeket tiszteletben kell tartani. Klinz úr kért szó, tessék. Köszönöm, hogy megkaptam. Üdvözlöm Lindström asszonyt. Nagyon szerteágazó szakmai tapasztalata van, és mint államtitkár, miniszter konkrét EU-s tapasztalatot is szerzett. Ismeri a crème de la crème-et. Érdekelne ennek tükrében, hogy hova lett az öt év az életrajzából? Általában ismereteim szerint az embert nem annyira szakmai, hanem inkább politikai párthovatartozása alapján szokták államtitkárrá tenni. Viszonylag ritka a tisztán szakmai szempontrendszer. Az ön jelölésének van-e politikai háttere, és ha igen, az mi légyen? Második kérdésem, önnek valóban nagy szakmai tapasztalata van, ezt nem vonom kétségbe, és ez nagyon hasznos is lehet munkája szempontjából. De a kérdésem inkább az, hogy korábbi tevékenységeiből milyen következtéteséket vont le. Ön ugye volt néhány évig önálló tanácsadó, és aztán állami köztisztviselő, politikus. Melyik szakaszból milyen tapasztalatokat vont le, és mindegyik szakasznak milyen pozitív hatása lehet számvevőszéki munkájára ön szerint. Az előző meghallgatás során hallottuk, hogy egyre inkább performancia jellegű a számbevőszéki ellenőrzések jellege, tehát nem annyira a költségekkel foglalkoznak, hanem az elért hatásokkal, eredményekkel. Ez ugye egy átpolitizáltabb szempont, mint tisztán a number crunching, és ha már ez a helyzet, akkor ön kitől fogad el ajánlásokat, mondjuk így a tanácstól, parlamenttől, bizottságtól inkább, mik az ön politikai prioritásai, ha már az eredményeket kell mérni? Jelenleg igen, államtitkár vagyok, Igen, ez egy politikai poszt a miniszter mellett. Feladatom főleg a belső kommunikáció volt, a napi munka konkrét bonyolítása, de én magam nem vagyok politikus, nincs politikai hátszerem, sőt, inkább meglepett, hogy a miniszter engem hívott föl, hogy legyek a helyettese, ugyanis a vállalkozási minisztérium nálunk, elég nagy minisztérium, és megtisztelő volt, hogy itt várnak rám. Tehát én nem, nem politikai vonalon nyomultam, köztisztviselő voltam korábban, és annak is érzem magam. Ami, hogy, hogy mit tanultam az egyes életszakaszaimból, szakmai múltamból, azok a szervezetek, feladatok, amelyeknek, amelyeken dolgoztam, többnyire intézményfejlesztés, intézmény átalakítás vonalon működtek, és talán az az egyik fő tapasztalatom, hogy ha egy intézményt át akarunk alakítani, akkor a TTT takes time az elv akkor lehet hatékony változtatásokat elérni, ha az ember nem rohan, hanem egyeztet, sokakkal tárgyal, hajlandó izzadni és jó belső kommunikációt folytat. Változásokat másképp nem lehet, tartós változásokat legalábbis elérni. Tehát ez a türelem, amire int engem a szakmai múltam, ha mondhatom, hogyha egy ilyen intézményben különösen, hogyha a szemőziknél esetleg ilyen belső reformmal kapcsolatos feladatokat kapnék. Ami a performancia auditingot illeti. A performancia audit nehezen definiálható. Nem jól definiált a performancia szó. Ez lehet a, cselek, a, a tevékenység maga, annak a hatékonysága, az elért eredmények, a másodlagos hatások, gazdasági, termelékenységi mutatók lehet szorosan tágan értelmezni, tehát miközben jó a trend, de nehezen definiálható. Bátorság kellett ennek a bevezetéséhez, és az összeadás kivonáson túl, hogy a számvevők ilyesmit vállaljanak, ez szerintem jó, hogy teszik, de, de ez egy kihívás. A performancia audit nem lehet olyan, mint a konfekció termékek, tehát nem fog mindig mindenkire érvényesülni és jól működni ugyanaz a módszer. Ez egy egyedi megközelítést igényel vizsgálatonként. Ajala, Szender asszony. Köszönöm szépen. Köszöntöm. Lindström asszony. Dlabajov asszonyhoz hasonlóan én is örülök annak, hogy a svéd kormány egy nőt jelölt erre a posztra. Folytatva így a különböző svéd kormányok esélyegyenlőségért tett lépéseit, ami már hagyomány. Valóban a teljesítmény alapú audit egy más termék, attól függően, hogy milyen területeken alkalmazzák. Én azt szeretném tudni, hogy azok a területek, amelyeken ön felelősséget, amelyeket ön felelősséget vállalt, voltak-e olyan mutatók, amelyek, amelyeket be kellett vonni, tehát a kormány, a parlament, illetve a Nemzeti Audit Hivatal, ez a három intézmény. Hogyan mérték, hogyan akarták mérni a mutatókat? A kormány már eleve kialakította a költségvetés tervezetét, ezt ezen mutatók figyelembevételével tette, amelyeket ugye közösen fogadtak el. Másodszorban azt szerettem volna megjegyezni. Ön ugye megemlítette, a tagállamokkal kapcsolatban, és ebben igaza is van. A számvevőszék közvetlenül nem kérhet javítást a tagállamoktól, a számvevőszéktől, Ugyanakkor amit megteheti, az az, hogy ellenőrzi azt a munkát, amelyet, amelyel az adatok szolgáltatása javítható, és amely által hatékonyabb lesz a munka. Tudna -e némi részletet közölni arról, hogy a számvevőszék az ön ismeretei alapján, hiszen ugye Svédországban részt vett a kapcsolattartó csoportban, ennek tagjaként ön mit gondol a különböző ajánlásokról? Általában ugye megnevezzük azt, hogy ki hibázott, ez általában a minisztereket vagy a főigazgatókat felbosszantja, de van -e esetleg egy hatékonyabb együttműködési forma, amely által rábírhatjuk a tagállamokat arra, hogy átültessék a gyakorlatba ezeket az ajánlásokat, és lehetővé tegyék azt, hogy jobb legyen az együttműködés, tehát rendelkezésre bocsássák az adatokat, illetve együttműködjenek a költségvetés céljából a közös költségvetés tervezés során. Thank you very much. Köszönöm. Ez is izgalmas kérdés volt, hogy a performance auditunkon túlmenően a performance költségvetés, performance alapú költségvetés tervezés mit is jelentsen. Ez nyilván tagállami kormány hatáskör, a költségvetés felállítása. Néha megkérdezik a nemzeti számvevőszékeket bizonyos kritériumok, indikátorok tekintetében, de nem ez nem jelent tárgyalást, vagy formális megalapodást a számvevőszékekkel, ez, ez a kormányok feladata. Ugyanakkor a nemzeti számvevőszékeknek nagyon fontos feladata az indikátorok vizsgálata, a költségvetési számok valóságtartalmának folyamatos vizsgálata, és ez már a mi kompetenciánk, mert előfordul, hogy az indikátorokat úgy csűrik, csavarják, hogy már nem azt jelentik, amit jelentette korábban. Erre oda kell figyelni. Hogy mit tehet a számvevőszék az adatok minősége, hozzáférhetősége vonatkozásában? Már elmondtam, hogy a bizottságra kell nyomást gyakorolni szerintem, mert a bizottság a felelős a belső ellenőrzésért és a számvevőszéki ajánlásokat ezért olyan pontosan kell megfogalmazni, hogy azokból levezethetők legyenek azok a bizottsági útmutatások, amelyek alapján a tagállamok is majd működnek. De többször elmondtam már, hogy én nagyon fontosnak tartom a kommunikációt, a, a kapcsolattartást, mind az számvevőszék és az önök szakbizottsága, mind a tagállamok és a számvevőszék között, és a nemzeti számvevőszékek és az európai számvevőszék között. Ennek a vélemény cserének folyamatosnak, intenzívnek kell lennie, így adhatók át a metodológiák, így egységesíthetők a statisztikák, és így tovább. A számvevőszék ha megért egy jelentést és feltárt egy tagállami helyzetet, akkor ezt viszont a lehető legtranszparensebb módon kell ö, megfogalmazni, és ösztönözni kell a tagállamot már magában a szövegben is arra, hogy javítson a helyzeten, ajánlásokat kell adni, hogy hogyan javítson a helyzeten. Tehát nem egyszerűen a kritika gyakorlása a feladatunk, hanem a jobbítás. Én is szerettem volna kérdezni. Nagyszerű, hogy milyen sok területet megismert élete során. Engem az érdekelne, hogy volt-e már dolga európai programokkal, és milyen tapasztalatot szerzett ezekkel kapcsolatban? És mindenkitől megkérdezem, hogy ön miben látja tevékenységének a sarokkövét, fókuszát. Luxemburgban akar élni, vagy pedig csak utazó számvevő lesz, mint ahogy ezt mások is teszik, hogy oda megy néhány munkanapra, aztán hazautazik tagállamába. Nem volt még igazán dolgom európai programokkal, de persze sokat olvastam róluk, és hát tudom, hogy hogy működnek, de saját szakmai tevékenységet még nem végeztem, végeztem európai program kapcsán, hogy ha megkapom a parlamenttől a támogatást, akkor én úgy tervezem, hogy Luxemburgba költözöm, ott akarok élni. Remélem, hogy a férjem, ha nem is egyből, de tud majd engem követni mi is ezt reméljük. Az előadót kérdezem, hogy kíván -e még az utolsó szó jogán kérdezni. Nagyon kellemes feladat lezárni ezt a beszélgetést, mert nagyon jó hangulatú volt, pozitív kicsengésű, úgy érzem, és önön is érzem, hogy oldódott az önben levő stressz és jól látja a szerepét. Ö, ö, még azt megkérdeztem volna, hogy csökkenteni a számvevőszék létszámát, bár ugye még be se került, és inteném önt, hogy Luxemburgba költözni nagy ö, kihívás ö, lehet, de jó hely Luxemburg, majd szavazunk, meg a tanács is szavaz. Ezek után majd talán önnek is lesz ideje eldolgozni, elgondolkodnia azon, hogy lehetne akár magukat az európai szerződéseket is performancia audit szempontból felülvizsgálni. És ha ez esetleg valahol megvalósul, akkor kíváncsi lennénk, hogy melyik tagállam hogyan jönne ki ebből. Köszönöm szépen, kollégák! úgy érzem, hogy nagyon jó jelöltel van dolgunk, és támogathatjuk Luxemburgba költözését. Ez a meghallgatás nyilvános része, itt ezt lezárjuk. Kérem azokat, akik nem jogosultak a szavazáson részt venni, azok most hagyják el a termet. Hamarosan, rövid szünet után áttérünk a szavazásra. Ja, darf ich? Ja. Azt szeretném kérni önöktől, hogy készítsék elő a szavazókártyájukat, ugyanis titkos szavazást tartunk szavazókártyával.